együtt mindent meg kell tennünk azért, hogy leküzdjük a nem fertőző betegségeket mindenütt a világon. Köszönök minden megjegyzést. Köszönöm, biztos asszony. Valóban ez egy rendkívül érdekes vita volt a statisztikák, illetve a szociológiai kérdések szempontjából is érdekes, hogy 18 hozzászólásból 13 női képviselőktől származott. Érdekes valóban, hogy amikor ilyen természetű és jelentőségű dolgokról van szó, akkor úgy tűnik, hogy a nők elkötelezettebbek férfi kollégáiknál. Éppen ezért gratulálni szeretnék nekik. Két állásfoglalás indítvány érkezett a szavazásra pedig nem sokára sor kerül dél körül. A következő napi rendi pontunk egy szóbeli választ igénylő kérdés. Az ITU 2012-es évi rádiótávközlési világkonferenciáira vonatkozó uniós politikai megközelítésről. Ez egy szóbeli kérdés, amelyet az ITRE, az Ipari Kutatás és Energiai Bizottság dolgozott ki, és Rajl kollégának adnám meg a szót, hogy ezt a szóbeli kérdést annak szerzőjeként ismertesse 5 percben. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák! A bizottság kidolgozott egy elképzelést az Európai Unióra vonatkozó, vonatkozóan az ITU 2012-es évi rádió világkonferenciájára nézve, és ennek egy dolgot helyezett a középpontjába. Elfogadjuk és tudomásul vesszük, hogy a tagállamok, akik az ITU független államai. Ugyanakkor számos kérdés a közös európai politika szempontjából nagy fontosságú. Szeretnék utalni néhány példára, olyan dolgokra, amelyek a konferencia napirendjén is felmerülnek, így például a frekvencia felhasználás a digitális frekvencia többlet kapcsán, vagy a frekvencia sávokkal kapcsolatos harmonizáció Galileo projekt szempontjából ez ugye nagy fontosságú, vagy például a légi közlekedés szempontjából a légiforgalmi irányítást az európai egységes térségben szeretnénk javítani. Van egy másik napirendi pont, amely a kis hatótávolságú eszközökre vonatkozik, például az autók, illetve az orvosi berendezésekre vonatkozó hatótávolság, amelyeknek a frekvencia kiosztásukat európai szinten már szabályozzuk. Erről ugye a konferencián szó esik majd, és mindennek számos európai politikai körre, számos európai politikai területre nagy szerepe lesz, például a, akár az űrkutatásra is. Ez összefügg az elektronikus kommunikációs szolgáltatásokkal, valamint az európai ez a rádiótávközlési világkonferencia egy európai dimenzióval rendelkezik majd. Korábban erre nem volt még példa, és éppen ezért az ITRE bizottságban felmerült a kérdés, hogy az Európai Bizottság az európai politika további kialakításánál hogyan tudja majd elérni azt, hogy az európai érdekek előtérbe kerüljenek, és olyan témákban, amelyekben a bizottság kizárólagos hatásköre rendelkezik, egységes álláspontra helyezkedjen. A bizottságunk úgy vélekedik, hogy multilaterális tárgyalásoknál az Európai Bizottságnak egységes álláspontot kell képviselnie, hogy az érdekeket előmozdítsa és a frekvenciák felhasználásánál formálisan is nagyobb szerepet kell, hogy kapjon az Európai Unió az ITU-ban. Ez vitatott kérdés a tagállamokban, de fontos az egységes álláspont, mert ezen a világkonferencián meghatározzuk a következő konferenciára vonatkozó kitételeket, és ott az EU státuszának felülvizsgálata is terítéken lesz. Egy további aspektus, ami fontos számunkra, és amely talán ezt még jobban leszögezi, ez a következő. Az első frekvencia programmal, rádiófrekvencia programmal kapcsolatos tárgyalások során voltak olyan témák, amelyek itt is szerepet játszanak majd. Ezek közül az egyik legfontosabb EU vonatkozású téma, hat az európai digitális menetrendre a 80 MHz sáv, 800 MHz-es sávban. Az Európai Parlament álláspontja amelyet ugye május 11-én ismertettünk, Hökmark kollega javaslata által. Ezt kérném, hogy vegyük figyelembe, hiszen nem lehetséges, hogy sor kerül egy konferenciára, és ezt az álláspontot nem is veszik figyelembe. Nagy többséggel döntöttünk és hagytuk ezt jóvá. És egy olyan kérdésről van itt szó, amely az európai gazdaság szempontjából döntő fontosságú, hogy a mobil adatforgalmat hogyan tudjuk egy legalább 1200-as, 1200 MHz-es sávban érvényesíteni, és a mobil adat továbbítás iránti egyre növekvő keresletet megvalósítani. Átlátható intézkedéseket szeretnénk, nem versenytorzítást, és azt sem szeretnénk, hogy a az új piaci szereplőket háttérbe, hátrányos helyzetbe hozzuk. A rádió, illetve televíziós műsorszórásban működő vállalatok helyzetét sem akarjuk nehezíteni. Fontos azonban, hogy felismerjük az európai gazdaság előtt megjelenő esélyeket, és hozzásegítsük őket ahhoz, hogy kihasználják a lehetőségeket. Ez a konferencia éppen ezért egy nagy esély, és éppen ez indokolja ezt a szóbeli kérdést az európai álláspontot jobban figyelembe kell venni formálisan és tartalmilag is, ahogyan azt Hockmark kollega nyilván nem sokára ismertetni fogja. Az innovációs lehetőségek a frekvenciák területén egy olyan lehetőség, amely a növekedést előmozdíthatja Európában, már pedig nem sok értelme van annak, hogy növekedésről beszéljünk Európában, de hogyha konkrét lehetőségekről van szó, akkor ne tegyünk konkrét lépéseket. Tehát ez indokolja ezt a szóbeli kérdést, és köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen, Malmström asszonyi a szó, hogy válaszoljon erre a kérdésre. Köszönöm, elnök úr és köszönöm az ITRE szakbizottságnak azt, hogy ezt a napirendre tűzte. Az első kérdés, melyik a két legrelevánsabb téma a koordinálása a digitális hozadéknak a 800-as megahertz sávban, a másik pedig a rövidtávú kérdések, amelyek fontosak a piac szempontjából, és itt már van jogszabály az EU szintjén, ami pedig a kialakuló konszenzus téletéje téren az EU-ban, és a VRC-re való felkészülést, ez ezzel kapcsolatosan úgy gondoljuk, hogy gyakorlati megoldásokra vagy lépésekre nincsen szükség. Ez a közlemény is tartalmazza. A tagállamok kötelezettsége, hogy együttműködjenek teljes mértékben a célok eltérésére és elérésére, és a belső EU célok ellenében ne lépjenek. Minden lépést megteszünk, hogyha a szerződés értelmében való kötelezettségekkel a tagállamok nem tesznek eleget. A koordinációért mindent megteszünk, és hogyha szükséges, még tanácsi határozat is lesz ezzel kapcsolatosan a következő konferenciára azért, hogy az itun beli EU szerepet megerősítsük. Ami a 2015-ös konferencia napirendjét illeti, már a VRC 12-vel kapcsolatosan kiadtunk egy közleményt, abban ez szerepel. Ami a vezeték nélküli szélessávút illeti, úgy gondoljuk, hogy nem elég a már meglévő frekvenciákat pontosítani, hanem itt további lehetőségeket kell biztosítani, és a spektrum felmérésen belül el kell végezni egy felmérést, ami a rádióspektrum politikai programmal kapcsolatosan, egyébként a parlament már készített erre jelentést első olvasatba került, és szerintünk most ezzel kapcsolatosan, a további pontokat kapcsolatosan nem kell hivatalos EU álláspontot kialakítani. Köszönöm szépen, biztos asszony, most pedig a képviselőcsoportok nevében hallgatjuk meg a kollégákat. Először is Hökmark úr következik két percben a néppárt nevében. Mr. Speaker, thanks to the Commissioner for the response. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szóbeli kérdésre a reakciót. Két dolgot szeretnék kiemelni, azt hiszem ezek fontosak, amelyek, amikor erről a témáról beszélünk. Először is a spektrum, a távközlés, a mobil drót nélküli műszerek. Azt hiszem, hogy ez az egyik leggyorsabban fejlődő ágazat a gazdaságban, de persze itt nem csak a gazdaságról van szó, hanem politikáról, információról, tudományról, tehát egyéb ágazatokról is. És úgy gondolom meg kell jegyeznünk, hogy ez az egyik leggyorsabban fejlődő terület, éppen ezért rugalmasak kell, hogy legyünk. És ez azt is jelenti, hogy a megközelítésünk nagyra törő kell, hogy legyen és azt kell mondjam, hogy miután meghallgattam a biztos asszonyt, úgy gondolom, hogy egy még ambiciózusabb megközelítést kellene, hogy a bizottságnak, kellene, hogy a bizottság képviselőjön, képviseljen a konferencia előtt, hiszen amikor a technológia ilyen gyorsan fejlődik, az a tény, hogy az ITU azt hiszem négy évente ülésezik, ez az 1920-as, 30-as évekből visszamaradt szokás, úgy gondolom, hogy mindenképpen változtatni kell ezen, és meg kell említenünk azt is, hogy milyen fontos frekvenciákat kell megnyitnunk, hiszen a politikusok mindig olyan szólamokat hangoztatnak, mint hogy a holnap az ma következik, ma kezdődik, de ez itt és most igaz, hiszen a 2015-ös távközlési konferenciát most készítjük elő. Éppen ezért nagyra törő stratégiára van szükségünk, hogy a lehető legtöbbet valósítsuk meg ezen a konferencián, hiszen a mi célunk az kell, hogy legyen, hogy Európa vezető szerepet vállaljon a vezeték nélküli szolgáltatások szempontjából. Például amikor az adósságválságról beszélünk, az egy nagy kihívás. Ezen kérdések is komoly kihívást jelentenek, és nagyobb rugalmasságra, ambícióra van szükségünk, hogy vezető szerepet töltsünk be. Ez kellene, hogy legyen a bizottság megközelítése elnök. Köszönöm szépen, Hökmark úr, és a szocialista kollégák nevében két percben Trautmann asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Az ez a bizonyos konferencia, a rádiótáplálészség világkonferencia, tehát túlságosan száraz témát jelent, akkor, amikor a smartfonokkal közlekednek az emberek, a mobilis közlekedési, illetve távközlési igények egyre kényesebb kérdéseket vetnek fel, és döntéseket hozni. Ezeket a döntéseket nem szabad, hogy csak a technikusok hozzák meg. Nekünk, jogalkotóknak a feladatunk az, hogy megteremtsük a kellő feltételeket az új technológiák számára, miközben megőrizzük, megvédjük a spektrum eddigi felhasználásait többek között a műsor szórás tekintetében. Mint meg kell határozni azt, hogy hogyan is közelítjük meg a spektrum politikának az alapvető kérdéseit, és erre adott válaszaink meghatározzák majd a jövőbeli fejlesztéseket és alkalmazásokat. Éppen ezért a jövő évi világkonferencia a rádiótávközési témában meghatározza majd a napi rendet a 2015-ös konferenciára. Éppen ezért már jövőre meg kell, hogy pontosan tudjuk határozni az Unió nevében, hogy milyen témákat tartunk kívánatosnak a 15-ös konferenciára. Éppen ezért aláhúznám a bizottsági biztos a figyelmét, illetve a tagállam figyelmét arra, hogy nélkülözhetetlen, hogy Európai, az Európai Uniót a megkerülhetetlen szereplővé tegyük ebben a témakörben. Hatalmas mértékben meghatározza ez a tevékenység a növekedést, a foglalkoztatást, éppen ezért mi szocialisták és demokraták az Európai Unióban arra törekszünk, hogy ezt az ipari ágazatot megerősítjük, és úgy képviseljük, hogy biztosítsuk ennek úttörő szerepét, amelyet nem kellően hangsúlyozza az Európai Unió. De gondolhatunk egyéb szempontokra is, a kutatás, az űrkutatás, a közlekedés szállításnak a való területeire is a távközléssel kapcsolatosan. Mindez azt igényli, hogy a rádió spektrum politikánk egy tartalmas politika legyen, megvalósítsuk minden azon felhasználásokat, amelyeket a spektrumok, illetve a frekvenciásávok lehetővé tesznek a szolgáltatások területén. Ezen kívül kitérek még az interferenciáknak a kérdésére. Kényes kérdésről miről van szó? Gondoljunk azon országokra, amelyeknek külső határai vannak az Európai Unióhoz képest. Külső országok, melletti országok. Nos, az ő védelmüket is biztosítani kell, harmonizációra van szükség, és koordinációra az unió szintjén. Úgy tűnik, hogy a jelenlegi fejlemények azt hozzák, hogy a tagállamoknak az álláspontjai változnak, és a harmonizáció szó is egyesek szájában tiltott szó. Biztos azt mondja, pontosan tudja, hogy az Európai Parlament kiáll az Európai Bizottság állásfoglalása mellett, és a e témában már sokszor tartalmas vitát folytattunk. E, Köszönöm szépen. Megadom két percben a szót Léna Ek asszonynak. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezekben a válságos időkben minden eszközt használnunk kell a növekedés támogatásához és Európa versenyképességi tevéséhez. Ebből a szempontból jelen téma rendkívül fontos, vegyük például a digitális napirendet. Olyan digitális belső piacot kell építenünk, amelynek segítségével fejlíteni tudjuk az infokommunikációs eszközöket, hálózatokat, rendszereket, amelyek segítik majd Európát kilépni ebből a válságból. Az e- e- elektronikus demokráciáról, elektronikus intelligens energiahálózatokról, fogyasztásmérésről, elektronikus egészségügyről beszélek. Hogyha a szabályozó rendszert, nemzetközi megállapodásokat nem biztosítjuk, ilyen például a rádióhullamokkal kapcsolatos szabályozás, akkor az nem fog működni. Másrészt a bizottságnak bizony feladatai vannak itt, biztosítania kell azt, hogy az Európai Uniós megközelítés megfelelő képviselőt kapjon az ITU konferencia alkalmával. Most először az Európai Unió Bizottságának van lehetősége nemzetközi tárgyalások során az Európai Uniós szempontokat képviselni fontos, hogy az EU-s kereteket képviselje. Vegyük például a rádium eh, hullám eh, spektrumra vonatkozó eh, ez év májusi döntéseket. Ez a digitális agenda egyik alapja, és a Európai 2020-as tervek alapja is. Szükség van arra, hogy ezen a területen a következő években is szabályokat hozzunk létre EU-s szinten. Ezért meg kell találnunk az előrevezető utat, hogy az EU jogalkotás és a nemzetközi e, szabályozási rendszer e, kompatibilis legyen. E, bátorítom az Európai Bizottságot, hogy egyértelmű átlátható stratégiát hozzon létre, és hogy világosan egyértelmű európai dimenziót kapjanak ezek a leendő, jövendő tárgyalások nemzetközi szinten. Az átláthatóság és a személyes integritás elvei érvényesüljenek teljes mértékben, ahogy azokat a távközlési csomag tartalmazza elnök. Köszönöm szépen! Most eh, Lambert asszonynak adom meg a szót a zöldek nevében. Elnézést kérek, elnézést kérek, eltévesztettem a nemet. Le spectre est un bien, comme euh, tu l'as dit Catherine, un bien rare, c'est un bien commun. Hogyha arra gondolunk, amit az előttem szólók már mondtak, akkor arra is gondolnunk kell, hogy a klíma mindenkié, a víz mindenkié. Éppen ezért eh, állami téma, illetve önkormányzati téma. Tehát senki nem lehet ezen frekvenciák tulajdonosa sem. Amennyiben közjó a frekvencia, akkor a köznek kell foglalkoznia vele, és nagyon hatékonyan kell foglalkoznunk vele. Ez számunkra azt jelenti, hogy a jelenlegi felhasználást kell megvizsgálnunk. És nem csak a frekvenciák kiosztásáról van szó, hanem a felhasználásáról is. A felhasználás más, mint a frekvenciák kiosztása. És igazából, hogyha az összes frekvencia 2%-át használják csak, azt nem tartom túlságosan hatékonynak. Tehát egy közjóról van szó, amelyel hatékonyan kell élnünk és bánnunk. A következőt mondanám el, tehát eh, egy eh, határokat nem ismerő közjóról van szó. Éppen ezért eh, összefüggés látok a jövőbeli európai egység és a frekvenciák kiosztása között. Túl sok az egoizmus az Európai Uniában, és mindenki a saját előjogaira hivatkozik. Európa nem akar ezekbe a dolgokba beavatkozni, bár határokat nem ismerő közjóról van szó, ahogy már említettem. Tehát mindenképpen európai szinten kell a témával foglalkozni. És a nemzeti egoizmuson is túl kell mennünk. Elnézést kívánok, Lamberts úr. Most pedig Vlaszák képviselőnek adom át a szót. És pedig Igen, tisztelt elnökasszony, hölgyeim és uraim. Szeretném elmondani, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy összehangolt megközelítést érjünk el a tagállamok és az európai intézmények között, amikor a jövő évi konferenciára felkészülünk. Közös megközelítésről van szó, közös technológiákról, szolgáltatásokról, a digitális világban. És itt a 800 MHz-es rádiófrekvenciára gondolok, amelyel az egységes légiközlekedési rendszer is működik. És természetesen itt a 4G frekvenciára is gondolok, a negyedik generációra, amely sokkal gyorsabbá teszi az internet felhasználást. Így a Galileo rendszer is megfelelő védelemben részesül, de nem csak a Galileo, hanem az összes többi rádiófrekvenciás navigációs rendszer közlekedésben, légi közlekedésben. Ezeket a frekvenciákat a tudományos kutatás is használja, és példának okáért megemlíteném a klímaváltozást, amelyet nagyon jól nyomon kísérhetünk ezekkel az új technológiákkal. Hölgyeim és uraim, nagyon fontos témáról van szó, melynek stratégiai és globális jellege van. A konferencia eredményei nagy mértékben befolyásolják majd a magas sebességű, szélessávú technológiát és a szolgáltatásokat. Az egész pedig kihat majd az emberek életére. Köszönöm szépen. Most az EFD nevében Paska úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A 2012-es februári konferencia a jelenlegi rádió kommunikációs szabályokkal fog foglalkozni, és megszapja majd Európa számára a digitális agenda jövőjét. Megfelelő prioritásokat és megfelelő érdekeket kell majd artikulálnunk. A bizottság amely nem vesz részt a konferencián, saját céljait követi majd, és saját prioritásait kell a tagállamokban előnyre juttatni. Az Európai Unia, Unió a program 117-es pontjára koncentrál. Majd itt a 862 MHz-es szélesávra alkalmas frekvenciával. Itt a 118-as frekvenciát is megemlíteném, amelyet a Galileo használ, illetve a 120-ast is, amelyeket a meteorológiai léggömbök használnak magasan az égben. Így összesen 25 téma szerepel a napirenden. Éppen ezért alapvető fontosságú a bizottság számára, hogy megfelelő módon kommunikáljon a tagállamokkal, a konferencia részvevőivel, hiszen a konferencia döntéseket is hoz majd. Köszönöm. Köszönöm szépen, kolléga úr. Most a frakciókat hallottuk, most áttérünk az egyes felszólókra. Cikel asszony kap kettő percre szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm szépen. Nos, az ITU konferencia a rádiókommunikáció terén változásokat vezet be, és ezek kötelezőek lesznek valamennyi tagállam számára. A tárgyalások keretein belül 2012-ben lesz ugye ez a konferencia, a felek eh, technológiai áll, eh, technik, technikai álláspontja, tárgyalási álláspontja eh, nagyon sok szempontot tükrözhet, az űrpolitikától kezdve a technológiai fejlesztési célokon keresztül. Ezeket képviselni kell annak érdekében, hogy olyan döntéseket tudjunk biztosítani, amelyek az Európai Unió kezdeményezéseit és érdekeit támasztják alá. 25 napi rend van a ponton, határon keresztül nyíló eh, koordináció, a digitális osztalék kérdése, rádiófrekvenciák, a Galileo, a megfelelő eh, sávszélesség biztosítása mobil adat eh, további rendszerek számára levegő, légi közlekedés biztonsága, rövid hullámú berendezések, tengeri mobil rendszerek, kikötői rendszerek, radarrendszerek e, a 15-4-15-7 GHz-es e, e, sávban. Az Európai Uniónak meg kell védenie a Galileóhoz szükséges sávszélességet is az egyéb interferencia gyanús rendszerek beavatkozásától. A 2478-2500-as hullámsávról is beszélhetünk de a 960-tól 1150-ig terjedő eh, eh, légiközlekedésben fontos sáv ugyanilyen említésre méltó a légiközlekedés irányításáról, ez nélkülözhetetlen. Nos, biztosítanunk kell azt, hogy eh, védett legyen a navigációs rendszerek sávja is, Eh, hiszen ezek támogatják a GPS-t és a Galileo-t. Az Európai Uniónak egy olyan álláspontot kell védenie, amely biztosítja, hogy a mobil eh, eh, műholdas rendszerek függetlenek maradnak, ezért megfelelően tudjuk majd az Európai Unióban kezelni a légiközlekedés légiforgalmat. Elnök, köszönöm szépen, Cika asszony, Imre úrnak adom meg a szót egy szóban. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, Támogatom az elhangzott álláspontokat, és meggyőződésem, hogy Európának vezetnie kell ezt a mezőnyt. Nekünk kell megteremteni a legkedvezőbb klímát a tudás alapú gazdaság megteremtéséhez, amely alapvető fontosságú lesz. Az hogy Európa gazdasági szempontból globális üzlet legyen, ki kell lépnie az egységes belső piacból, de ennek egyúttal a tudáson és az információn alapuló erős gazdasággá kell válnia. Itt Európai Uniós kompetenciákról kell beszélnünk. Ez a konferencia ugyanis módosításokat fog elfogadni a rádió rendelete kapcsolatban, és az Európai Bizottságnak biztosítania kell azt, hogy a napi rend majd az Európai Parlament álláspontját is, állás, is képviseli, hogy az Európai Unió nemzetközi érdekeit eh, képviselje. Európai átfogó eh, megközelítésre van szükségünk, az Európai Unió stratégiai céljainak a teljesítéséhez. Azt is hangsúlyozni szeretném, hogy mennyire fontos a szubszidiaritás elve. Ez az egyik alapelve eh, az Európai Uniónak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor most, kedves kollégák, a spontán hozzászólások a kecsdiáj következik. Ma van erre elegendő időnk. Ez elég ritka, és mindenki megkapja a szót, aki kért. Először is Kessler úr kapja meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném emlékeztetni a bizottságot és mindenkit Európában arra, hogy milyen fontos a kommunikációs technológiák területén éllovas szerepet betöltenünk annak érdekében, hogy megálljuk a helyünket a versenyben, a világ nagyhatalmaival szemben, és hogy büszkén előmozdíthassuk az olyan projekteket, mint amilyen például a Galileo. Sok helyütt, ahol a Galileon dolgoznak, így hazámban, Nürnbergben is nagyon nagy potenciállal rendelkezünk a tudományban, az ismeretekben, és szükségünk van a támogatásra, de a pénzügyi támogatásra is szükség van ahhoz, hogy a kutatás tovább haladhasson, és hogy ezek a projektek a jövőben a világban betöltött szerepünket tovább előmozdítsák. Ezért kérném azt, hölgyeim és uraim, hogy együtt munkálkodjunk azon, hogy a Galileóval meglegyen a saját rendszerünk, és ezzel elnyerjük saját függetlenségünket ezen a téren a világban. És a következő rádiótávközlési világkonferencián nagyon fontos lenne ezért kiállni, ezt kérném mindannyiuktól. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Szeretne -e még valaki hozzászólni? Mielőtt megadnám a bizottságnak a szót a vita lezárásaképpen, szeretne még valaki hozzászólni? Nem? Akkor a biztos asszony kapja meg a szót. Uh, köszönöm szépen. Itt valóban óriási változásokra számítható, nagyon izgalmas és nagy potenciálokra rendelkező terület ez. Nos, az Ilesevú felhasználással kapcsolatban aktívan figyeljük a mobil szélesávú hozzáférés témáját, és több mint 1000 megahertzet harmonizáltunk már. Ez vezető eredménye világ összehasonlít, világszintű összehasonlításban. Arról is szeretnék azonban beszélni, hogy az Európai Uniónak milyen lesz a szerepe a jövőbeni eh, konferenciákban. Természetesen ez eh, egy időben eh, a lehető legnagyobb koordinációra törekszünk. A leltár egy nagyon nagy, nagyon fontos kérdés, és a rádióspektrum politikai programnak az egyik alap eleme. Természetesen nagyon komolyan veszik az Európai Parlament nézeteit ebben a vitában, és a spektrum politika fejlesztésében, a rádióspektrum politika stratégiai dimenziója a spektrumpolitikának. A hálózatfejlesztés szempontjából is nagyon fontos szerepe lesz itt az Európai Parlamentnek emiatt. A bizottság közleménye, amelyet ennek ma vitatnak, az Európai Parlamenthez és a tanácshoz nagyon fontos lesz számunkra a politika kidolgozása folyamán. Ezért folyamatosan egyeztetni fogunk önökkel a jövőben, és köszönöm szépen a felszólásokat, és köszönöm elnök asszony. Én is köszönöm önnek, biztos asszony, kedves kollégák! Állásfoglalási indítványt nyújtottak be az imént említett témával kapcsolatosan, az ITRÉ-től nyújtották be, tehát az Ipari és Kutatási szakbizottság nyújtotta be, ezzel lezárom a vétát, 12 órakor szavazunk, most rövid szünetet tartunk a szavazásig. Köszönöm szépen!